először az albinó emberek helyzetével foglalkozó, Malavival foglalkozó jelentés témájában szavazunk. Az egész nép szerint a szavazás tárgya, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább közös állásfoglalás hat frakció részéről Bahrein témájában. Kettes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az eredeti szöveg tízes bekezdése. Név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk láttuk. 13-as. 3-as mellette, ellene, tartózkodók, vagy tettük. 14 bekezdés, eredeti szövegből három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, Ellenőrizzük géppel. Kettes rész, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzá. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas rész mellette, ellene. Tartózkodók. Ugyan a többség elfogadtuk. Négyes. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A preambulum pont eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk egyes módosító mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazást nyitok meg, megnyitom. Szavazzanak, kérem, lezárom. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Most az egész állásfoglalás területről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. Myanmar, a Rohingya kisebbség helyzete című jelentős négyes első név szerint megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módostó mellette, ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Ám legyen, géppel nézzük meg, a hármas módosítóra megnyitom a szavazást. Szavazzanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük, ezt is veszélyesen közel van. Szavazzanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Igen, igen, igen, jó, jó, jó. Golnis úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a 166-os cikk alapján a szót. A kollégákkal sajnos nem, sajnos nem értek egyet, és általában nem, még akkor sem, hogyha egy politikai pártból származunk. Elnök úr, a 166-os cikk feljogosít, feljogosítja önt arra, hogy eljárjon azon képviselőkkel szemben, akik megakasztják az ügymenetet. Például, hogyha folyamatosan beszélnek, velem is megtörtént már ez itt a parlamentben. De ez a cikk arra nem jogosítja fel önt, hogy cenzúrázza, cenzúrázza a képviselők véleményét. Ez botrányos lenne, hogyha ezt kívánja elérni, akkor itt nagyon komoly munkán, munka elébe nézünk. Kérem szépen ne cenzúrázza a kollégáim véleményét szabadon kell tudni a képviselőknek elmondani a véleményüket, és azt sem tudom elfogadni, hogy folytonosan szankcionálja a képviselőket csupán azért, mert elmondják szabadon a véleményüket. Pass mal auf, Herr Figyelj ide, úr! Korvin Mike képviselő a legutóbbi ülésen ebben a házban azt mondta, hogy az idérkező menekültek ö, ö, olyan szemet, szemét vödörből jönnek, amit Afrika meg Ázsia kirázott magából. Ezt meg kell büntetni, és fenn is tartom ebeli véleményemet. Most pedig a Kovácsev jelentésen a 71. ENSZ közgyűlésről. Egyes bekezdés, két részben szavazunk róla, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes bekezdés, eredeti szöveg, két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes F pont név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Kérem, voksoljanak, lezárom. Elfogadtuk, most jön egyes bekezdés, kettes mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük eredeti szöveg, négy részben szavazunk róla, egyes bekezdés, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, hármas rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, négyes rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes bekezdés, név szerint szavazunk róla, Megnyitom. Kérem szavazzanak. Zárom. Elfogadtuk. Erdőt szöveg W pont, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A D pont, erdőt szövegben név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem, hogy szavazzanak, mert lezárom. Elfogadtuk. AM pont, erdőszöveg. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Szavazzanak, kérem, lezárom. Ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább. 8-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó legyen Tegyék magasabbra a kezüket, mert nem látszik az eredmény. Most ezt elektronikusan megnézzük, ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk azt. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Eredeti szöveg rész AP pont mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most jön a eredeti szöveg a Q pontja mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. A következő ötös módosító mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. Egyes AS pont eredeti négy részben első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk négyes mellette, ellene tartózkodók, ezt sem elfogadtuk. Hármas bekez, nem, bocsánat, hármas módosító, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Boksoljanak, lezárom. Elvetettük. Eredeti szöveg rész jön négy, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. AB pont két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt is épp úgy elfogadtuk, hatos módosító mellette, ellene tartózkodók. Elvetve. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodók. Ezt úgy elvetettük. Most az egész szövegről szavazzunk, név szerint megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, mert lezárom. Kovácsev jelentést elfogadtuk. Stevens asszony jelentése, az ENSZ egyezmény a fogyottakkal élő emberek érdekében. Egyes bekezdés két részben, első rész mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt sem fogadtuk. 15-ös bekezdés eredőszöveg, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt sem fogadtuk. 16-os bekezdés eredőszöveg, két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 25-ös eredeti szöveg két részben mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 28-as bekezdés. Ki van mellette? Ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 31-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók Elfogadtuk. 58-as eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 75-ös bekezdés három rész, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodó? Elvetettük. 97-es bekezdés. a van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 98 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 99 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 110. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodó. elfogadott a második rész mellette, ellene, tartózkodó. elvetettük. Jó, elektronikusan nézzük meg az utolsót, a kettes részt, kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak, lezárom. Minden megkeresem. Megyünk tovább, 116 első rész. Név szerint szavazunk az első részről, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Második rész is név szerint megy, megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elvetettük. 118. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 127-es. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg géppel. 127 második rész. Megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezárom. elutasítottuk. 147-es eredeti szövegrész mellette ellene tartózkodok, Elfogadtuk. 149 két részben első rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 165 első rész mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Ám legyen, nézzük meg ezt is géppel, 165 második rész, megnyitom. Szavazanak, kérem, lezárom. Elfogadtuk. Preambulum Z pont, két részben, első rész, név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Épp, hogy elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Pre, a, a preambulum pont. Eredeti szövegből. Nép szerint szavazzunk az első részről, megnyitom a szavazást. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig a végszavazáshoz érkeztünk, az egész szövegről fogunk név szerint szavazni. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Megyünk tovább. 106-os cikk alapján kifogás élelmiszerek kapcsolatos állítások ügyében. Négyes név szerint megnyitom. Haben alle abgestimmt. Ist geschlossen. Lezárom. Ist abgelehnt. Elvetettük. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. A preambulum mellette. Ellene. Tartózkodok. Géppel nézzük meg. A preambulum pont eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módostó mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is géppel ellenőrizzük. Ötös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodok. Ha nem teszi magasra a kezüket, nem tudom megszámolni. Ezt is géppel kell most. Megnyitom a szavazást. Mindenki leszavazott? Szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Béla preambulum pont erdőszöveg mellette, ellene, tartózkodó. Ezt is meg kell nézzük géppel most. Elektronikus B preambulum pont. Megnyitom, szavazzanak, lezárom. Átment. Egyes módustól név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Elvetettük. Erdőszöveg C mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. C preambulum 2-es pont mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Nem, jó, ellenőrizzük. C.2-es, megnyitom. Szavazanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük 7-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük 8 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 9 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 10 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 3-as mellette, ellene tartózkodó, elvetettük 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodó, ezt is elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 19 mellette ellene tartózkodó. Ezt is elfogadtuk, most pedig a végszavazáshoz érkeztünk, az egész állásfoglalása mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk.